Ezzel folytatjuk az ülésünket. Közlöm önökkel a második forduló eredményét. 725 leadott szavazat született, érvénytelen, ebből 34 érvényes szavazat, 691. Az abszolút többség, ez azt jelenti a második fordulóban 346 lenne. Ferenc 42 szavazat jutott, Lambert képviselő 51 szavazatot kapott, Pitella 200 szavazatot kapott, Bega 45 szavazat, Stevens képviselő asszony 66 szavazatot kapott, ott Tajani úr pedig 287 szavazatot. Ezzel megállapítom, hogy egyetlen jelölt sem szerezte meg a leadott szavazatok abszolút többségét, ezért szükségessé vált egy harmadik választási forduló megtartása. Amennyiben további megjegyzésük nincs, abból indulok ki, hogy a második forduló jelöltsége továbbra is fennmarad valamennyi jelölt esetében a harmadik fordulóra. Forenza asszony, Lambert asszony, Pitella úr, Ribéga úr, Stevens asszony és Tajani úr az említett jelöltek. Azonban a harmadik fordulóban további jelöltségeket is be lehet jelenteni ezért a jelöltségek bejelentésének határideje a harmadik forduló kapcsán, illetőleg ha módosításokra kerülne sor, azt 17 órára állapítom tehát meg a határidőt, a jelölteket a levezető elnökkel kell közölni a benyújtás, az elnökség, benyújtás helye az elnökség irodája, úgy, tehát a jelöltséget, illetve aznak a megváltoztatását a főtitkárnak kell bejelenteni. Ez azt jelenti, hogy a harmadik forduló ülése 17 óra 30-kor kezdődik. Addig félbeszakítom az ülést.